azt igénylő kérdés. kerül sor zéró tolerancia női nemi szervek megcsonkításával szemben. Garcia Perez asszonynak adok szót, aki a szobeli kérdést benyújtotta. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony a női nemi szervek megcsonkítását a nők, a lányok emberi jogainak megsértésének tekinti a nemzeti jog egyedülállóan szörnyű formája ez a nők hátrányos megkülönböztetésének kiskorúakon hajtják végre rendszerint, ezért ez a gyermekek jogait is sérti, a testi épségre, az egészségre, egészséghez fűződő jog súlyos csorbítása, megsértése ez. 2014. szeptemberében az ENSZ közgyűlése elfogadott egy határozatot, amelynek az volt a célja, hogy hatékonyabban küzdjünk a női nemi szervek megsonkításával szemben. A tagállamokat felszólította az ENSZ arra, hogy erőfeszítéseket tegyenek a helyi szinten, a minden megfelelő fórumon küzdjenek azért, hogy meg lehessen védeni azokat a nőket, akiket ilyen veszély fenyeget. Govida Lutzen az egy ilyen munkacsoportot vezet, és ő a következőket írta sose fogom elfelejteni, azon, ami ezen a napon történt. Reggel elküldtek engem és a hugomat is a nagynéninkhez. 12 éves voltam, nem Tudtam, hogy mi fog történni velem, megfürdetett a nagynéném, a nők megpróbáltak segíteni nekem, de aztán ledobtak a földre, szétveszítették a lábaimat, és éreztem, hogy egy kés belém hatol, borzasztóan véreztem, sírtam, és azt mondták nekem, hogy ne sír, mert szégyen, hogyha egy nő sír, most pedig már nővé váltál. Anyám jött hozzánk, és megcsókolt, de semmit nem tudott tenni. Afrikában eh, a családnak jogában áll a gyermekről dönteni, Szerintük a nőnek eh, keveset kell beszélnie, robusztus, erős kell, hogy legyen. A világon nők milliói eh, esnek áldozatul ennek a barbár cselekménynek. Az Európai Unióban is vannak olyan nők, akik az FGM áldozatai. Többnyire akkor végzik el rajtuk a csonkítást, amikor hazautaznak hazájukba látogatásra, de van példa arra is, hogy Európában is végeznek ilyen megcsonkítást. készít erről egy tanulmány, amelynek szerint legalább 13 országban fordult elő ilyesmi. 2014. novemberében az Európai Bizottság kiadott egy közleményben felszólított az FGM teljes megszüntetésére, kiírtására. A bizottságtól azt kérdezem, hogy milyen intézkedéseket tesz és tett annak érdekében, hogy a tagállamok is kidolgozzanak speciális indikátorokat, amelynek alapján mérni lehet a helyzet javulását. A külpolitikában is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel a bel- és igazságügyi kérdéseket hozzá kell kapcsolni ahhoz, hogy kötelezettségeket fogalmazzanak meg a tagállamoknak, hogy küzdjeniük kelljen az FGM ellen. Tehát még egyszer kérdezem, milyen konkrét intézkedéseket tervez a bizottság, hogy például a menedékkérőket segítse, akik nyilván azért keresnek menedéket, mert menekülnek a genitális csonkítás elől. Tehát nagyon sok kérdés foglalkoztat minket ezzel kapcsolatban. Hogyha konkrét lépésekkel, a politika segítségével tudunk tenni valamit a nők megcsonkítása ellen, akkor ez, ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen. Mert hogyha a jogszabályokat nem tartjuk be, hogyha a nők, a lányok alapvető jogait ennyire ilyen súlyosan megsértik, ami egész életükre kihat, hogyha megfelelő tájékoztatást kapnak a nők, akkor legalább nem adják tovább ezt, és a saját lányaikat jobban meg tudják védeni közintézményeknek, különböző szervezeteknek, civil társadalomnak is együtt kell működni ez ügyben. Európában ezt a brutális gyakorlatot meg kell szüntetni, ennek semmi keresné valója a 21. században itt Európában. Hogyha valaki eh, ezt akarja, elvégezni, akkor hát mondha, hogy valamilyen kultúrára hivatkozva, akkor nekünk erre azt kell válaszolni, hogy szép dolog a kultúra, de az emberi jogok állnak első helyen. Köszönöm. Jurova asszony következik. Köszönöm szépen a parlamentnek és Garcia Perez asszonynak, hogy azon fáradozik, hogy megszüntesse ezt a szörnyű szokást, és a bizottság ezen kívül a külügyi szolgálat is aláhúzta annak a fontosságát, hogy zéró toleranciát kell meghirdetni a női nemi szervek megcsunkításával szemben. A bizottság ismét erősen megerősíti, hogy határozottan fellép a nők elleni erőszakkal szemben. A nemi szervek megcsonkítása is ide tartozik. Ezen kívül fellépünk a gyermekek jogainak csorbítása ellen. Itt a nők személyes jogainak megsértéséről van szó, az életüket egész halálukig meghatározó szenvedésről. Pillanatnyilag a bizottság a külügyi szolgálattal megvizsgálja azokat a az akciókat, amelyekről a nyilatkozatban szólunk. Mit teszünk annak érdekében, hogy az emberek jobban informáltak legyenek? Azt láthatjuk, hogy 125 millió áldozatról lehet szó a világon, és 500 ezer áldozattal számolunk az Európai Unióban. Nagyon kevés megbízható adat van arról, hogy hol történik ez a szörnyűség. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az ismereteket növeljük. Az Európai Nemek Közötti Egyenlőség intézetével megpróbáljuk felmérni, hogy milyen kockázata van a tagállamokban női nemi szervek megcsonkításának. Az európai intézmények tanulmányai szólnak arról, hogy az Európai Unióban a migránsok hogyan, milyen módon élnek ezzel a szörnyű dologgal. Célunk az, hogy teljesen megszüntessük ezt a gyakorlatot. A megelőzést szeretnénk hangsúlyozni. Mindenképpen szükséges, hogy megváltoztassuk a családok szociális helyzetét, hogy felhagyjanak ezzel a szörnyű hagyományjal. Megpróbáljuk támogatni azokat a közösségeket, amelyek fellépnek az Európai Unióban és külföldön is a női szervek megcsongításával szemben. Ezért a bizottság javaslatokat fog tenni, és pedig 4,5 millió eurót szánt transnacionális projektekre, melynek célja az információ terjesztés és a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetése. A bizottság pillanatnyilag nemzeti tudatosító programokat folytat, amelyek eh, fókuszában a női nemi szervek megcsonkítása áll. Támogatjuk eh, a lentről építkező projekteket is. Ide tartoznak olyan projektek, amelyeknek a középpontjában az igazság áll, a női jogok képviselete. Köszönjük az Európai Parlamentnek a támogatását, melynek segítségével szakemberekkel összeállítunk egy honlapot, ahol az áldozatok kapnak szót, ahol az ismereteket terjesztjük. És most szeretném önöknek ezt a mai napon is itt megköszönni. A bizottság nyilatkozatot szeretne kiadni a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatban, hogy hogyan integrálják az erről szóló ismereteket a gyermekvédelmi, gyermekvédelmi intézkedésekbe. A áldozat védelmi irányelvet 2015 novemberében szeretnénk tető alá hozni. Itt nagyon jó támogatási szervezetekhez juthatnak az áldozatok, avagy a potenciális áldozatok. Amíg a nyomozás az esetükben zajlik, illetve amíg bíróság elé kerülnek a nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos büntettek. Február 6-án a múlt héten a, megszerveztük a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia naptát. Itt információt terjesztettünk különféle jogászok számára, ezen kívül egy e-igazságszolgáltatási platformot is létrehoztunk. Most a munkánk külső dimenziójáról szeretnék szólni. Az igazságossághoz való hozzáférés, a jogállamiság, a nők jogainak védelme, mind-mind munkánk prioritásai közé tartozik. Az Európai Unió politikai stratégiájának része a nőpolitika területén. A nők életminőségének javítása érdekében a partnerkormányzatokkal működünk együtt, és megbeszéléseink alatt az emberi jogokat és a nők egyenlőségét hangsúlyozzuk. Másodszorban támogatjuk itt a lobby csoportokat, a jogvédő csoportokat, nemzeti és nemzetközi szinten, hogy megfelelő politikákat alakítsanak ki a nők jogainak érdekében. Ezen kívül kapacitás építő kezdeményezéseket is támogatunk, legyenek ezek kormányzatok számára, avagy jogvédő csoportok, illetve tudományos kutatások céljára. Évente egyszer gender-specifikus szemináriumot is szervezünk, ahol a, a külügyi szolgálat is részt vesz az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel együtt. Itt ez a közös biztonságpolitika része. 2012 óta az Amnesty International-t is meghívjuk, hogy elmondja nézeteit és ismereteit a női nemszervek szervek megcsonkításával kapcsolatban. Köszönöm, biztos asszony. Elkezdjük a felszólalók listáját. A felszólalók többsége úgy látom nő lesz. Lögrip asszony kezdi a felszólalásokat. Köszönöm, elnök asszony. Ennek a nemzetközi napnak az apropója az tolerancia a női nem, nemi szervek megcsonkításával szemben. A maga részéről a néppárt teljes erejével ö, támogatja ezt a zéró toleranciát. Minden évben 3 millió ö, fiatal lányt, sokszor nagyon kis lányt vetnek alá ennek a kínzásnak, ennek a csonkításnak, az úgynevezett ö, hagyomány nevében, vagy úgynevezett vallásos vagy kulturális okok nevében 500 ezer nő és lány vált áldozata ennek az elfogadhatatlan, tűrhetetlen gyakorlatnak az unió területén. A néppárt üdvözli a bizottság elkötelezettségét, ugyanakkor sajnáljuk, hogy ez a cselekvési terv, amelyet bejelentettek, amely nagyon ambiciózus, ezt nem kísérte egy pontos menetrend, amely azt tartalmazná, hogy mi az, amit már elfogadtak, elvégeztek, milyen intézkedéseket, konkrét, pontos, hatékony intézkedéseket terveznek, amely megerősítené ezt a küzdelmet a női nemi szervek megcsonkításával szemben. nagyon pontos javaslatokról, kötelezettségvállalásokról, cselekvési terv listájáról van szó, amely jó irányba mutat, és valóban pontosan ezt a célt kívánja elérni ez a szóbeli kérdés, de van-e egy valódi menetrend pontos határidőkkel? Nem szeretnénk egy évet várni, hogy ismét visszatérjünk erre a kérdésre, és továbbra is csak pontos tervekre várjunk. Köszönöm. Aréna asszony következik. Köszönöm, biztos asszony, és köszönöm az előadónak. örülhetünk ennek az úgynevezett katalógusnak, amelyet a bizottság készített. Itt szó van az egészséghez való jogról, a fiatal nők, gyermekek jogainak védelméről, a menedékkérők jogainak védelméről. Mindez kapcsolódik a, ahhoz, hogy a bizottság elkötelezettnek nevezi magát, ugyanakkor én is azt mondom, hogy nincsen pontos menetrend. Van egy lista, de mi a helyzet a határidőkkel? Nehéz az adatok összegyűjtése is. Hol, hogy állunk az adatgyűjtéssel? Nehéz bebizonyítani, hogy a tagállamok hatékony lépéseket hoztak. Ugyanakkor hogyan tudjuk ezeket egyáltalán mérni? És arra is oda kell figyelni, hogy ne fenyegesse kitoloncolás ezeket a fiatal lányokat olyan országokba, ahol ilyen gyakorlat áldozatává válhatnak. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan országok, illetve vannak olyan régiók bizonyos országokban, hiába mondjuk az, hogy az országokban nincs ilyen gyakorlat, de nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan, igenis olyan területek ezekben az országokban, ahová kitoloncolják a fiatal nőket, ahol igenis létezik ez a gyakorlat a bizottság jó szándékairól nyújtott be a katalógust, de szeretném látni, hogy hogyan válik ez majd valósággá. Köszönöm. Köszönöm. Két percre von Stark asszony. Elnök asszony, alapvetően hölgyeim, de hát képviselő urakat is köszöntöm. Úgy tűnik, hogy nem csak európai probléma a női nemi szervek megcsonkítása afrikai törzsek bizonyos ritusaival függ össze, de nálunk is úgymond meghonosodott, és ezt a borzasztó bűncselekményt Európában is elkövetik nőkkel, lányokkal szemben. Aki gyakorlat gyakorolni akarja a vallási vagy más okokból, ezt a szörnyűséget az nem tartozik a mi kultúrkörünkbe, és az nem integrálható. Nem toleráljuk és nem fogadjuk el a e, női nemi szervek megcsonkítását nálunk. Nem csonkítanak meg senkit, e, sem lányokat, sem nőket, sem fiúkat, sem férfiakat, sem csecsemőket. Ennyi. Afrikával kapcsolatban hagy mondjak valamit. Ott segítségre van szükségük a nőknek, körülbelül 175 millióan szenvedték el ezt a szörnyűséget, évente két millióan. Sokan kapnak segítséget, de túl sokaknak ez azért nem tetszik, mert ellenség képeket akarnak inkább favorizálni. A fejlesztési segélyek és a keresztény egyházak, a protestáns és a katolikus egyház, a püspöki konferencia szerepét is meg kell említenünk, hiszen itt a parlamentben néha olyan érzésünk van, mintha másodrendű emberek lennének a keresztények, és sok, aki tulajdonképpen ugye rendszeresen jár templomba, az már fundamentalista, sőt, ha minden vasárnapot ül a misén, akkor keresztény talibán, sokszor ilyeneket hallunk, pedig végtelenül értékes a keresztény segítőszervezetek munkája. Köszönöm szépen. Bierdor asszony, két perc. Köszönöm szépen, és örülök, hogy a biztos asszony említette a cselekvési tervet, amelyel fel kívánnak lépni az FGM ellen, a női nemi szervek megcsonkításának ezen szörnyű gyakorlata ellen. Vannak számok az EU-ban és világszerte is az áldozatok számáról, de azért pontosan nem tudjuk, nem ismerjük ezeket a számokat, mert nincsenek teljesen megbízható adatok. De azt mondhatjuk, hogy a sebezhető lányok sokszor a közösségben elszigetelve élve, élő lányok annak kitéve a legnagyobb veszélynek. Hogyan kezeljük ezt a problémát, hogyha nem tudjuk, hogy milyen mértékű? A bizottság közelmúltbeli közleménye segítséget ígér a tagállamoknak, és oktatásra, szakértők segítségére van szükség. Ezt üdvözöljük. Az Egyesült Királyságban egyetlen egy esetben volt büntető eljárás, dr. Damesina esetében, ezért látszik, hogy még a nagyon kevés ismerettel rendelkeznek, még, még az orvosok is. Nem kapnak oktatást ezzel kapcsolatban sem az egyetem és a posztgraduális tanulmányaik során nem ismerkednek meg az FGM-mel, az tanárokat, orvosokat, rendőröket, más fontos szakmák képviselőit képzésben kell részesíteni, és erre most van szükség. Ez a képzés csak néhány napos kellene, hogy legyen, de ez segített abban, hogy a kiszolgáltatott lányok egész életükön keresztül viseljék ennek a szörnyűségnek a következményeit. A megfelelő szakemberek oktatása nagyon fontos, de nem elég. Valamennyiünknek együtt kell működni ezekkel a közösségekkel, hogy változtassák meg a mentalitásukat beszélni kell ezekről a kérdésekről azokkal a bátor asszonyokkal, akik megakadályozzák, hogy a lányaikat is alávessék ennek. Köszönöm. Másfél percre Björk asszony Gülyétől. Köszönöm szépen borzalmas dolog a női szervek, nemi szervek megcsonkítása, a patriarchális erőszak megnyilvánulása. És mindig, mindig az a célja, hogy a nőket megalázza, szexuális rabszolgákat tegye, és kitiltsa őket a nyilvános helyekről. Ez a lányokkal, nőkkel szemli lenézés a mi hagyományunknak is része. Igazából az erőszak egyik undorító megnyilvánulásáról van szó. És eh, igazából egy eh, tágabb körbe kellene bevonni, és pedig eh, abba a körbe, ahol a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak ellen küzdünk. Tehát ide tartozik a szolidaritás, ide tartozik annak a célnak a követése, hogy minden lány és nő szabadon, erőszakmentesen élhessen a patriarchális erőszak ellen Európában is felléptünk. Azonban nagyon sok esetben nem büntetnek meg férfiakat, akik a nőkkel szemben erőszakot alkalmaznak. És az a mindennapjainkban is nyomon érhető. A nők és a lányok elleni bűncselekmény emberiség elleni büntet. Éppen ezért minden nőkkel szembeni erőszakot elítélünk. Mikor lesz ez? Köszönöm. Deux minutes pour Monsieur Sébastien. Két percre Sebastia képviselő. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak is hogy lehetőségünk van erről a témáról beszélni. Férfi vagyok, kisebbségben vagyok itt, azonban szerintem ennek a kérdésnek nem csak a nőket, hanem az egész társadalmat kellene érdekelnie. Óriási különbség tátong a tettek és a szavak között. 2013-ban kaptunk a bizottságról egy nagyon jó nyilatkozatot, azonban nincsenek lépések, hogy ennek a tartalmát végrehajtsuk. Tehát nincsen ütemterv. A női nemi szervek megcsonkítása büntet, és a büntetelen ott kell fellépni, ahol elkövetik. Éppen ezért az európai országoknak, a tagállamoknak kell fellépniük saját országokban az Európai Emberi Jogok Kartája alapján. Elég gyakran harmadik országokba küldik a lányokat, hogy ott megcsonkítsák őket. Azonban azok az emberek, akik elviszik őket, azok itt vannak Európában, és itt Európában kell őket megbüntetni. Mikor lép a bizottság, hogy végre végrehajtsák ezt az irányelvet? Nem csak jogi problémáról van szó, hanem van néhány olyan eset, ahol ilyen megcsonkításokat bíróság elé vittek Európában. Európában több tízezer nőt csonkítanak meg, és nem is tudják, hogy büntet az, amit velük csinálnak, és eszükbe sem jut, hogy bíróság elé menjenek, vagy megakadályozzák őket, hogy bíróság elé menjenek. A nőknek el kell mesélni, el kell mondani, hogy az európai intézmények az ő oldalukon állnak. Felvilágosítási programokba kell befektetnünk, hiszen a szegénység és a kirekesztés az oka annak, hogy megcsonkítják a nőket, a lányokat és Európának pedig olyan bevándorlási politikára van szüksége, amely humanitárius. Egy minut Madame Bourse. Köszönöm. Bursz asszony, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Több tízezer eset volt az Egyesült Királyságban, FGM eset, és egyetlen egy ember se került a bíróság elé. Ez az úgynevezett multikulturalizmus kudarca. Az Egyesült Királyságban választott képviselők le, szemet hunytak egy gyakorlat fölött, hogy ne sértsék meg a kisebbségek jogait, és ne nevezzék őket rasszistának. A politikai osztály túlságosan félt attól, hogy felemelje a hangját ez ellen és ezzel cserben hagytak több ezer nőt, akiket kulturális hagyomány nevében kínoztak, meg ennek a gonosz hagyománynak véget kell ven, vetni, és a politikusoknak ö, kellő erőt kell felmutatni, hogy véget vessenek a politikai korrektség nevében. Ö, kék kártya, ö, ö, kérdést kap, elfogja a kérdést, asszonyom. Tessék, önél szó. Egyet értek az UKIP képviselőivel, hogy többet kell tenni, ugyanakkor a UKIP miért nem szavazta meg a december 13-ai állásfoglalás javaslatot, amely erősen elítéli a női nemi szervek csonkítását. Észre kellene venni, hogy az együttműködés sokszor jó eszköz. Nem voltam itt, amikor ez napi renden volt, de a liberál demokraták igenis vétkesek a politikai korrektség és a liberalizmus miatt, hogy ilyen gyakorlatok tovább élhetnek. Meyer asszony, egy perc. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Köszönöm, elnök asszony. 50 éves valaki, és eh, minden eh, fajta mm, orvosi szükségszerűség nélkül, vagy 15 hát éves korban, bocsánat, a nemi szervét eltávolítják. Ez egy borzasztó jelenség, szuverén országoknak ezzel fel kell lépni. Több mint 150 millió áldozat van, csak az EU-ban fél millió büntethetővé kell tenni ezt a bűncselekményt Hollandiában is. 120 ezer nő esett át ezen. Ezek túlnyomó részt Szomáliából, Egyiptomból, Eritreából, muzulmánországból érkező nők. Nem csak több százezer illegális bevándorló él nálunk, akik közül sokan esnek át ezen a borzalmas cselekményen Mindenki, aki valóban véget akar vetni az FGM-nek, nem kerülheti meg, hogy az iszlámot nevén nevezze, hiszen ez az oka ennek a barbártetnek. Köszönöm. Ezzel ennek a körnek vége, és most Eszteres Ferragut asszony következik két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Néppárt eh, elítéri eh, a nők és az emberi jogok ezen legszélsőségesebb, legszörnyűbb megsértését. Eh, hat percenként esik áldozatul egy lány ennek a rettenetes eljárásnak. 28 országban gyakorolják ezt. Semmilyen vallás, vagy hagyomány, vagy szokás nem teheti ezt elfogadhatóvá. Ez nem megdicsőülés terrorizmus, hanem eh, bűncselekmény. Martin Luther King mondta azt, hogy mindig alkalmas az idő arra, hogy elkezdjünk eh, jót eh, cselekedni. Viaszéri szomáliai fotomodell szakít, törte meg a csendet, és saját maga egy könyvben mesélt el, hogy három éves korában csonkították meg ez a legszörnyűbb dolog, ami egy, ami egy nővel megtörténhet és azóta, mióta ő először beszélt erről, azóta időközben az ENSZ nagykövetelet, aki fellép a szörnyűségek ellen hogyha egy nő nem engedi, hogy ezt megcsinálják vele, akkor kiüldözik a faluból, akkor prostituáltak, kurvának tekintik. Nagyon sok országban azt, azt épített terjesztik, hogy erre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy valaki egészséges maradjon. A csonkításnak, csonkítások következtében egész életükön keresztül pszichés betegek maradnak ezek a nők. Ez van egy eléggé nehezen lefordítható, vagy lefordíthatatlan szójáték. A lényeg az, hogy mindenkit érint ez, mindenkinek küzdeni kell, és a bizottság nem elég, hogy a politikai akaratát kinyilvánítsa, hanem most már cselekvésre van szükség, nyomást kell gyakorolni a tagállamokra is, tudatosítani kell, hogy ezt az egész világon meg kell szüntetni, ezt a szörnyű gyakorlatot. Rutasszony. Um, Igazából megdöbbentem, amikor itt hallottam, hogy mi történik Európában, és megdöbbentem akkor is, hogy mennyire egyetértünk ennek a dolognak a megoldásában. A kampányok nem elégségesek. A civil társadalommal együtt kell működnünk, hogy a közéleményet tájékoztassuk erről a szörnyű bűncselekményről. Bátorítanunk kell különféle közösségeket, hogy bemutassák, hogy miről van helyzet. Vannak tapasztalt emberek, akik tudják, hogy mivel jár a női nemészerek megcsonkítása, vannak áldozatok, akik hajlandók beszélni. De nagyon sok embert érint ez a probléma. Érinti a jogászokat, orvosokat, jogvédőket ezeket a dolgokat itthon és külföldön is el kell végezni. A női nemi szervek megcsonkítával szembeni zéró toleranciának meg kell változtatnia az emberek nyelvezetét. Köszönöm. La parole est Madame Zsitnanska pour 1 minute 30. Zsitnanska, mondom, másfél percre kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Amikor néhány éve olvastam a Sivatagi Rózsa című könyvet, akkor sokkolt. Hiszen soha nem hallottam korábban erről a jelenségről, hogy a nők nemi szervét megcsonkítják. És megdöbbentem, amikor olvastam, hogy ez a gyakorlat mind a mai napig létezik. Hogy rengeteg lány, asszony van, akik e, szenvednek ettől a borzalmas gyakorlattól. Ezt még egészségügyi okokkal sem lehet elmagyarázni. Számos lány rengeteg vért veszt, amíg megcsonkítják, van, akik belehalnak. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy hangosan elítéljük ezt a jelenséget. A törvény tiltja, néhány afrikai országban is, tehát például Elefántcsontparton. Itt az Európai Unióban pedig mindent meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk ezt a borzalmas bűncselekményt. Meg kell büntetni azokat, akik ezt csinálják. Köszönöm. Merci. La parole est à Madame Becerra pour une minute. Köszönöm, Becerra asszony. Következik egy perc. Köszönöm elnök asszony, köszönöm Jurová biztos asszonynak az FGM brutális, tűrhetetlen gyakorlat, az emberi jogok elleni bűncselekmény, zéró toleranciát kell szembeállítani vele, semmilyen okot nem fogadhatunk el, hagyományt, kulturális, becsületbeli vagy vallásos okot. Ez tulajdonképpen egy szervezett terrorizmus a női testtel szemben. Az EU-ban fél millió lányt csonkítottak meg, konkrét intézkedéseket, cselekvési tervet, konkrét határidő kitűzését kell ösztönözni. A lett elnökség vegye ezt politikai napirendjére, amikor egy nőt csonkításért, akárki is az anyámat, lányomat, feleségemet csonkították meg. Valina asszony. Azt hiszem valami azt hiszem valamennyien egyetértünk. A legsúlyosabb, legszörnyűbb emberi sértés a női nemi szervek megcsonkítása. Ez a legszélsőségesebb formája a patriarchális nők feletti uralomnak, ez ennek a szimbóluma. Ezért a genitális csonkítást úgy kell tekintenünk, hogy ez egy női nem ellen irányuló bűncselekmény, és ahogy az ENSZ is ezt követeli, ezt így kell kodifikálni de addig, amíg vannak olyan országok, mint például Spanyolország, amelyek ellenállnak a csonkítás elleni küzdelemnek, addig nem jutunk előre. Ez a gyakorlat minden nőt isme, érint, és minden férfit is, hiszen az igazságszolgáltatás nők és férfiak ügye. Köszönöm, Koráó úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, hát főleg kolléganők, sokat hallottunk barbár gyakorlat ellen. Az Amnesty International is fellép egy gyakorlat ellen, mintegy 500 ezer áldozata van ennek a gyakorlatnak az Európai Unióban. Különböző országokban különböző néven nevezik a gyakorlatot, ugyanakkor súlyos pszichikai, fizikai, morális következményei vannak, barbár cselekményről van szó. Tehát igen, fel kell lépnünk ellene, megelőző cselekvésre van szükség. ez akcióterv nyilván jó dolog. Ugyanakkor a menekült ügyi oldalával is foglalkoznunk kell a kérdésnek comment ne pas approuver la tolérance. szépen. A szervek barbár gyakorlat az Európai Unió kultúrájához. 500 ezer érintett van az Európai Unióban, ez botrányos azt követelik bizonyos kisebbségek, hogy kultúrájukat fogadják el az Európa, Európa területén. Ennek az intézkedésnek az lenne a következménye, hogyha hogyha elfogadnánk, hogy ezen a címen ne lehessen kitaloncolni menedékkérőket, akkor ezzel arra ösztönöznénk ezeket az érintett származási országokat, hogy növeljék ezt a gyakorlatot, tehát véleményem szerint semmilyen hozzáadott értéke nincsenek. Gabriel asszony, két perc. Elnök asszony, először is emlékeztetnék arra, hogy semmilyen hagyományos, kulturális, vallásos ö, nem lehet magyarázni a női szervek csonkítását véget kell vetni ennek a bűncselekménynek. 2013. novemberében közleményt fogadott el a bizottság. Mindannyian tudjuk, mennyire sürgős ez az ügy, és a felsorolt cselekvésekhez megfelelő pontos határidőket kell rendelni. Nagyon fontos szerepe van az európai intézménynek a nemek egyenlősége tekintetében, és hogy specifikus indikátorokat dolgozzon ki a témában. Nagyon fontos, hogy tökéletes legyen a koherencia és az együttműködés. Ön biztos asszony, a magas képviselő, az emberi jogi különleges képviselő, valamint a fejlesztési, humanitárius segítségnyújtási és bevándorlási biztosok között. Három kurszó együttműködést, információcsere és a cselekvések kiegész, egymást kiegészítő jellege azt gondolom, hogy a migrációs politikában is figyelembe kell venni ezt a kérdést, hiszen kockázatnak vannak kitéve származási országokban az érintett menedékkérő fiadallányok. Ugyanakkor nem szabad abba a csapdába beleesni, hogy medikalizáljuk a kérdést, hiszen akár medikalizált a gyakorlat, akár nem, emberi jogsértésről van szó. Köszönöm. Köszönöm. Rodríguez asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon-nagyon fontos kérdésről beszélünk. Semmi nem indokolhatja a női nemi szervek megcsonkítását. Ezt nem lehet kultúrával, vallással igazolni. 500 ezer olyan nő él az Európai Unióban, akit megcsonkítottak, és 180 milliót fenyeget a veszély, hogy meg fogják csonkítani még az Európai Unióban is bekövetkezhet ez, még itt is sor kerülhet a megcsonkításukra. Itt Európában ilyen középkori szokás gyakorolnak, ez egy barbári és apatikus Európa képét vetíti fel, nem foglalkozunk ezekkel a hatalmas számokkal és a mögöttük meghúzódó emberekkel. Azt mondom biztos mondja, hogy nem tudjuk igaz, pontosan, hogy 100 millió vagy 150 millió nőt érint ez. Nos, azt hiszem, hogy a nincsenek, nem kap, nyernek megerősítést a számok, az nem jelentheti azt, hogy nem teszünk semmit, és továbbra is hagyjuk, hogy megcsonkítsák nők millióit. Az Európai Uniónak tennie kell valamit. Visnyevska asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, nagy figyelemmel hallgatom a vitát, figyelmesen hallgatom a hozzászólásokat, és nagyon dühös vagyok. Már kilencedszer ünnepeltük a tolerancia napját, és nyilvánvaló, hogy nulla toleranciával kell illetnünk az FGM-et. A világon mintegy 150 millió nőt csonkítattak meg, évente két millió nőt sújt ez a szörnyűség. Az Európai Unióban félmillió nőt csonkítottak meg, ezek borzalmas számok. 21. században ilyen szadista dolgot művelnek a nőkkel. Valóban semmi konkrétumot nem tettünk, beszélünk róla, beszélünk róla, de semmilyen konkrétumot nem tettünk, ami tényleg segítene ezeknek a nőknek. És ki segít ezeknek a nőknek, ha mi nem, próbál, ha mi nem próbáljuk megmenteni az életüket? Köszönöm, Forenza asszony, egy perc. Grazie, signora commissaria. Köszönöm, köszönöm. Úgy gondolom, hogy igazából ez a téma nem arról szól, hogy most itt Európa vagy kereszténység, hanem egy drámáról van szó, és ezzel a drámával foglalkoznunk kell ismét hallottunk rasszista felhangú támadásokat. Pedig itt a nők önrendelkezési jogáról van szó. Itt a nők testének sérthetetlenségéről van szó, abban az értelemben, ahogy mi Európában elképzeljük. A nők elleni erőszakot meg kell akadályozni. A nők elleni erőszak más formában is megmutatkozik. A patriarchális erőszak burjánzását nem szabad eltűrnünk. Az Európai Uniónak nagyon lényeges az, hogy az isztambuli megállapodás minden tagállam ratifikálja majd. Az összes statisztikai adat sem tudja vázolni, hogy milyen óriási mértékű bűncselekményről van szó Európában. És a földközi tengeren pedig jönnek az emberek, nagyon sokan áldozatok lesznek. Befejezzük. Köszönöm. Köszönöm. Jourová biztosasszony, itt voltam egy éve, amikor a női nemiszermek csonkításáról szóló bizottsági közleményt bemutatták. Ma, egy évvel később, mindig több millió lányt érint ez a bűncselekmény. Ez a gyermekekkel való visszaélés egy bűncselekmény, és bűncselekményként kell bánnunk vele. Mindenképpen bűncselekménynek kell minősíteni, és el kell ítélni a szülőket, és el kell ítélni azokat, akik végrehajtják ezt a bűncselekményt. Hogy ezt a szörnyűséget Európában kiírtsuk, ahhoz az is szükséges, hogy büntethetővé tegyük, állatóvá tegyük ezt a szörnyű gyakorlatot. Ehhez oktatás tartozik, felvilágosítás tartozik, és tudniuk kell az érintetteknek, hogy pszichológiai és fizikai károkkal jár ez a dolog és támogatnunk kell azt a bátor nőt, aki képes volt felállni és felemelni a hangját egy ilyen szörnyű hagyomány ellen. Szenegában például egy Toskan nevű NGO bátorítja a helyi nőket, hogy felvilágosítsák a saját közösségüket, hogy kipusztítsák ezt a pestist. Itt nem lehet kultúrára, nem lehet vallásra hivatkozni. Nem fogadhatjuk el, hogy a gyermekek elleni jogsértést kultúrával akarják fehérre mosni. A bizottságot megkérem, hogy töltse meg élettel ezt a jó ajánlatot. Köszönöm. Nilsson úr, egy percre. Köszönöm, elnök asszony a női nemi szervek csonkítása több ezer éves borzalmas hagyomány, és a zéró tolerancia az egyetlen megoldás. A társas, társadalmak modernizálódnak, de mégiscsak több millió nő él, aki ennek a borzalmas gyakorlatnak az áldozata. Ez egy nagy tabu mindenhol. Nem beszélnek róla, ott sem, ahol beszélnek róla az áldozatok beszámolnak arról, hogy itt nem csak testi fájdalmakról van szó, nem csak testi csonkításról van szó, hanem lelki nyomorról is. Mindenképpen aktív munkára van szükség, azonban ki kell jelenteni, hogy itt egy feminista alapú külpolitikára van szükség, amely az egész világon fellép az ilyen borzalmas hagyományok ellen. Margot Wallström is kijelentette, hogy feminista külpolitikára van szükség. Ezt kell folytatnunk, és támogatnunk kell a nőket. Köszönöm, Wilson úr. Madame Görling, egy minut. Görling asszony egy perc. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony, valamennyien egyetértünk azzal, hogy az FGM a nők fölötti íralom egyik legszélsőségesebb, legborzalmasabb megnyilvánulása, és az egész életükre kihat. Kérdés az, hogy mi most mit tudunk tenni ez ellen Európában tulajdonképpen egy csodálatos dolog. Most itt összeültünk és beszélünk arról, hogy hogyan tudunk tovább lépni, gondolkozunk ezen. Túl kevés ügyben indul bírósági eljárás, a legjobb gyakorlatokat ki kell cserélni, sikeres nyomozásokra, bűnüldözésre van szükség, sikereket kell tudnunk felmutatni. Catherine Bidölt beszélt az Egyesült Királyságról és arról, hogy megpróbálták most először bíróság elé vinni egy ügyet, 1,4 milliót ítélt meg a miniszterelnök az FGM elleni küzdelemre, de még mindig nem ítéltek el senkit. Nagyon fontos, hogy legyen ez az információs kampány, ezt végigvigyük. A mutilação genital feminina é sem dúvida uma das formas mais hediondas de violência contra as mulheres. Köszönöm a nők elleni erőszak az emberi jogok egyértelmű megsértése, a gyermekek jogainak egyértelmű megsértése, hiszen testi és lelki károkkal jár ez a borzalmas gyakorlat, és halálos is lehet a kimenetele. Nem szabad szemet hunynunk e fölött. A patriarchális társadalmakban a nők osztály része a szenvedés. Zárt ajtók mögött tartják őket. Hiába vannak törvények, a törvényeket nem hajtják végre. És a törvények alapján is fel kell lépni azon cselekedetek ellen, amelyek a nők egészségését, reproduktív jogait támadják. Az iskolában is foglalkozni kell ezzel a témával, többek között azért, mert az Európai Unió általában csak gazdasági témákra gondol. Csak arra reagálunk, hogy mi van a mi országunkban, és ezekre a nőkre is reagálnunk kell. Madame Matera. Matera asszony, Egy perc 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2006-ban ez a parlament először foglalkozott sürőgősség eljárás keretében az FGM-mel. Megpróbáltuk ezt európai kontextusba helyezni bár más kultúrából származik ez a jelenség, nagyon sok nő, akit rákényszerítenek arra, hogy ennek a szörnyűségnek a következményeivel élje el az életét. Nos, ezek, a, ezek közül a nők közül sokan az EU-ban élnek. 2013-ban biztos mondja, ez az intézmény, amelyet ön most képvisel, intézkedéseket hirdetett meg, hogy fellépjen ezen barbár jelenséggel szemben. De nem szabtak konkrét határidőket a végrehajtásra, és ez nagyon bonyolultá teszi az hatékony fellépést. Nagy erőfeszítésekre lenne szükség. A tagállamokat segíteni kell, hogy olyan gyakorlatot alakítsanak ki, ami megtiltja a genitális csonkítást, és az áldozatok segítését is előtérbe kell helyezni. Az egészségügyi dolgozókat fel kell készíteni erre a jelenségre. Februárban emlékezünk meg a genitális megcsonkítás világnapjáról. Valóban, ha hozzá akarunk járulni ennek a jelenségnek a kiírtásához, akkor eljött az ideje annak, hogy most a szavak után tettek következzenek. Máté úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Látom, hogy kevés férfi szólt, szólt hozzá ehhez a súlyos témához ma este. Kár, és ez is komoly, hiszen ez a téma a férfiakat is érinti, emberi jogi kérdés. Miről van szó, amikor a női nemi szervek csonkításáról beszélünk? Ez folyamatos kínzás, ez a csonkítás egy olyan egyenlőtlenségnek a továbbélése, amely mélységesen gyökerezik és nem csak Afrikában, hanem Európában is. Mit kell tenni? Érzékenyíteni kell az embereket, a ment- mentalitást kell megváltoztatni, ratifikálni kell az isztambuli egyezményt, megfelelő menedékjogot kell kialakítani, és el kell ítélni az érintett országokat. Ezek a nők nem áldozatok, hanem harcosok, és ezt a harcot együtt kell vívnunk. Köszönöm. Köszönöm. Jiménez Beszeril asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Egy kép többet ér, mint ezer szó, és én nem jutok szóhoz, amikor ezt a képet mutatom, egy nő egy kést fog, és éppen ö, csonkítást hajt ö, végre egy másik nőn a nemi reproduktív szervek csonkítása bűncselekmény, egy barbár cselekedet. egyesek izgatónak találják ezt a képet. Hogy lehet ez izgató? Hiszen itt valaki szenved ettől a gyakorlattól. Egy tanúságtétel. Kilenc éves voltam, amikor azt mondták, hogy álljak, szálljak be egy autóba. 93-ban volt, került erre sor Európában. Számos esetre ugyanakkor a származási országokban kerül sor. Spanyolországban a szülőket kötelezik arra, illetve aláírátják velük, hogy kötelezik magukat arra, hogy gyermeküket nem vetik alá ennek a gyakorlatnak. Meg kell tennünk mindent, ami hatalmunkban áll, hogy eltemessük ezt a kést, amely oly sok nő testét csonkítja meg. Blinki Visüte asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen. mélyben gyökerező hagyomány ez a világ számos részén. Ugyanakkor ez a nők diszkriminációjának a legbarbarisztikusabb formája. A női jogok súlyos megsértéséről van szó. A nőknek mindenképpen joga van arra, hogy ne kínoszassák meg őket ilyen brutális módon A nemek esélyegyenlőségevel foglalkozó bizottság szerint most már néhány esetben megindul a bírósági eljárás, de sokkal többre lenne szükség. Az Európai Unió kell, hogy garantálja azt, hogy büntetőjogilag felelősségre lehessen vonni az elkövetőket. Biztos asszony, azt várjuk el, hogy a bizottság valóban valami konkrét fellépést mutasson. Stír úr, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. 140 millió nőt érint a csonkítás az egész világon, és ezen belül félmillió nőt csonkítottak meg az Európai Unióban. Nem ritkán ennek a gyakorlatnak kulturális, vallási okai vannak. És természetesen ez emberiesség elleni bűncselekmény, ez teljesen nyilvánvaló, hogy így van. A genitális csonkítás a nők, a lányok szabadságát sérti, az egészséghez fűződő jogokat sérti meg súlyosan, gyakran meghalnak a kislányok, tehát az élethez fűződő joguk is súlyosan sérül. Az élethez fűződő jogból vezetjük le az összes többi jogot is. Ilyen szörnyű károkat okozó gyakorlat, jelenség ellen nagyon hatékonyan kell fellépnünk. Afrika, Közél-Kelet és Ázsia, mint egy 28 országában gyakorlat a genitális csonkítás. Ezért minden eszköz, külpolitikai eszközöket is fel kell használnunk annak érdekében, hogy le tudjuk küzdeni ezt a borzasztó jelenséget. A fejlesztési politika is ide tartozik, ez is eszköz a, a kezünkben. És a Fejlesztési Bizottság tagjaként kérdezem a biztos asszonyt, hogy hogyan tud együttműködni a biztos aki a fejlesztési ügyek felelőse. Madame Giuffrida, egy minut. Egy percre Giuffrida asszony. Köszönöm, elnök asszony. Néhány nappal korábban, amikor az ENSZ közzétette ennek a barbár gyakorlatnak a számait. Azt hallhattuk, hogy 135 millió gyermeket érintett ez a világban. Főleg Afrikában, Egyiptomban, Gíneában, Szomáliában, Eritreában. A nők 90%-án végrehajtják ezt a bűncselekményt. Olaszországban, a hazámban is úgy becsülik, hogy legalább 40 ezer nőt érint ez a brutális gyakorlat. Nem éreznek szexuális örömöt, és az életminőségük nagyon sokat szenved emiatt. Olyan jogszabályokat kell létrehoznunk, amelyek szankcionálják a tetteseket és segítenek az áldozatoknak. Információs kampányokat kell szerveznünk céltudatosan, hogy ilyen törzsi rituálékat ne lehessen hagyományokkal elmagyarázni. Köszönöm, Regner asszony, egy perc. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Olyan sokan mondtuk most ugyanazt, teljesen mindegy, hogy most jobbról jövünk, balról jövünk, azon fáradozunk, hogy együtt, közösen kijelentsük képviselőként, hogy a nemi szervek megcsonkítása bűncselekmény, bestiális, barbáris. Ezt a nézetet minnyáján valljuk. Az Európai Uniónak éppen ezért nem csak vitáznia kellene, hanem cselekednie is. Sokan beszéltek itt információs kampányokról, de számomra nagyon fontos, hogy aktívan követeljük azt, hogy a megcsonkított női nemi szervek nem jelenthetnek beutazást Európába. Tehát aki ilyen gyakorlatot végez, az nem jöhet be Európába, nem lehet bevándorló. Köszönöm. Merci, nous allons passer à la... Köszönöm. Következik a Catch the Eye ö, folyamat. Egy perc. Köszönöm szépen az FGM-et általában fiatal lányokon hajtják végre és rettenetes szenvedést okoz, súlyos következményekkel jár, rettenetes fájdalommal, fertőzésekkel, a szülés, terhesség alatt súlyos következményei vannak, halálhoz is vezethet ez a, az emberellenes brutális cselekmény, megsérti a nők méltóságát ö, emberi és gyermeki jogok sérelmét is jelenti. Mivel az intézkedéseinket nem hajtjuk végre, e, Európában is érinti ez a lányokat, vagy pedig a származási országokba elviszik őket a szülők, hogy ott hajtsák rajta, rajtuk végre ezt a gyakorlatot a szülőket meg kell büntetni. Szere Santos kolléga. Gratulálok a bizottságnak az akciótervhez, amelyet bejelentettek. Hihetetlen, hogy a 21. században még mindig beszélnünk kell erről a kérdésről. Meg kell kérdezni, hogy jutottunk el idáig, hogy lehetséges, hogy ez a barbár szokás Európában, a mi világunkban, az én országomban is létezzen. És több tucat eset re kerüljön sor. Több ezer eset van Európa többi országában is, vagy több tízezer. Az európai intézményeknek cselekedniük kell. Elsősorban oktatás révén biztosítani kell, hogy az egész világra kiterjed ez a tájékoztatás. Megfelelő kampányokkal kell megcélozni azokat a közösségeket, ahol magas ennek a kockázata. A bizottság egy egyezményt javasol, mely része az isztambuli egyezménynek. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2013-as jelentésnek ebben a témában az a végkövetkeztetése, hogy a női nemi szervek megcsonkítása, ez a modern barbárság megnyilvánulása, de nagyon sok országban előfordul. 13 európai országban is, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság is ezekhez az országokhoz tartoznak. A genitális csonkítás az emberi jogok nagyon súlyos megsértése. Az ezzel a gyakorlattal együtt járó veszélyek már eleve indokolják, hogy humanitárius segítséget és meredékjogot adja, adjunk az áldozatoknak tájékoztatásra, felvilágosításra van szükség mindenek előtt, és az áldozatok védelmére, valamint az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonására. Portmans asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kedves barátaim, kollégák, azt hiszem, hogy itt, itt ma este sok borzasztó történetet hallottunk. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk itt. Most ebben az órában, amikor mi itt vitatkozunk, éppen ebben a pillanatban 420 fiatal lányt csonkítanak meg késsel és legalább azt el kell, hogy mondjam, nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés férfi ül itt, ugyanis nem csak a férfiak, hanem a nők is kell, hogy élvezzék, a, élvezni tudják a szexet és tudjuk, hogy még ezt a harcot nem vívtuk meg a világon. A férfiakat és meg kell győznünk arról, hogy vegyenek részt ebben a küzdelemben. A mi frakciónk így fog tenni, küzdeni fogunk. Nagyon sok társamat láttam, aki hajlandó majd részt venni ebben a küzdelemben az egész világon. Zaborszka asszony. Köszönöm, elnök asszony az emberi test megcsonkítása mindenképpen elítélendő. Én tisztelem a vallási meggyőződést, ugyanakkor a csonkítás nem olyan cselekmény, amely bár, amelyet bármely világvallás megkövetelne. Számos alkalommal vitatkoztunk erről a témáról, konferenciákat szerveztünk, de az, hogy még mindig erről vitázunk, azt mutatja, hogy nem igazán jutottunk előrébb. Ezt az ügyet most már meg kell oldani. Minden szükséges intézkedést meg kell hozni. Nem gondolom, hogy ez ürügy lehet ugyanakkor ahhoz, hogy az isztambuli 2010-es egyezmény gyors elfogadásár érdekében nyomást gyakoroljunk ennek érdekében. Egy perc. Köszönöm. Elnök asszony. Meg vagyok döbbenve, hogy mi történik még a világban a 21. században. Mindent meg kell tennünk, hogy ezt a barbárságot kiírtsuk a világból. Mindenek előtt büntetendővé kell tenni ezt a gyakorlatot. Európában, az Európai Unióban egy fél millió áldozat él. És 41 eset került bíróság elé a tagállamainkban. Ez szégyen és gyalázat. Ezen kívül egy problémát nem tudunk úgy leküzdeni, hogyha nem ismerjük. Éppen ezért adatgyűjtésre van szükség, mindenek előtt ki kell deríteni, hogy kik űzik ezt a barbár gyakorlatot. Nagyon fontosak az áldozatok, de nagyon fontosak a potenciális áldozatok is. A bizottság stratégiája szerintem nem elégséges, mert nem tartalmaz időpontokat. Köszönöm. Köszönöm. Tomasics asszony. Köszönöm. Támogatom határozottan azt, hogy sokkal határozottabban lépjünk fel keményebb jogszabályokkal, ez ellen a barbár gyakorlat ellen. Azonban eh, általában mindig a végrehajtás sántít. A politikai határozottság nagyon fontos, azonban eh, a gyakorlat, a megvalósítás még fontosabb. A női nemi szervek megcsonkítása egészségügyi jelentőséggel is bír az Európai Unióban. Éppen ezért nem lehet elszigetelt jelenségként tekinteni rá, hiszen a migrációs politika része, az integrációs politika része, és eléggé gyakran arra hivatkoznak, hogy eh, hát ez nálunk otthon szokás volt, ezért itt is gyakoroljuk. Nem. Ha ide jönnek, akkor tartsák be a mi játékszabályainkat. Köszönöm señora Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony megközelítést igényel ez a probléma, szociális kérdés, oktatási kérdés. Az ezen a területen dolgozóknak mindenképpen képzést kell biztosítani. Embertelen gyakorlatról van szó, információhiány, tudatlanság, a nők elnyomása említhetők meg fő okokként. Ezeknek az érintetteknek, az áldozatoknak jogaik vannak, és nem foszthatók meg ezektől a jogoktól látnunk kell, hogy hol vannak a kockázatok, és meg kell győznünk azokat a családokat, akik visszamennek a hazájukba, és ott a lányokat ennek a szörnyű torturának vetik, veszik alá. Hát az ilyen családokat meg kell győzni arról, hogy ezt ne tegyék helyben is fel kell lépnünk, ugyanakkor európai támogatást kell adnunk a helyi szervezeteknek. Biztos azt, hogy kérdezem, mit tesz ön annak érdekében, hogy segítse, támogatsa ezeket az akciókat. Köszönöm szépen, elnök asszony! A rendelkezésre haló adatok azt támasztják alá, hogy az Európai Unióban és azon kívül nők milliói szenvedik el ezt a barbár cselekményt polgári és büntetőjogi eszközökkel egyaránt kell küzdeni ez ellen. De sokszor nincs elég információnk. Nagyon kevés a rendelkezésre álló adat, hogy hányan estek áldozatul. Sok a félelem, félnek az áldozatok is, hogy a szüleiket esetleg őrizetbe veszik, vagy elviszik otthonról fel kell gyorsítani azt, hogy Európán belül és kívül az ilyen kultúrákhoz tartozók is fejlődjenek. A nők és lányok elleni erőszak minden formáját meg kell akadályoznunk. Befejezzük a KHDI eljárást az utolsó felszólalóval. Köszönöm szépen, elnök asszony! olyan valakiként szólalok fel, aki olyan várost képvisel, ahol vannak közönségek, ahol sor kerül a genitális csonkításra, ez barbár szokás. Mindennel egyetértek, ami eddig itt elhangzott a női nemi szervek csonkításával kapcsolatban. Ugyanakkor ha megpróbáljuk egyszerűen betartatni a jogot, akkor ez nem működik. Annak ellenére, hogy ez évek óta már bűncselekmény, az Egyesült Királyságban nem volt ilyen ügy, nem sikerült senkit elítélni. Franciaországban egy kicsit nagyobb volt ennek a sikere. Hogy tudjuk megértetni ezekkel a közösségekkel, hogy helytelen ez a gyakorlat, hogy és meggyőzni a fiatal lányokat, hogy hallassák a hangjukat. Támogatásra és finanszírozásra van szükség ezeknek a közösségeknek. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Jurava asszony kap szót. Vážené dámy, vážení pánové, věřte prosím, že jsem... Hölgyeim és uraim, kérem higgyék el, hogy éppen annyira felháborít és sokkol ez a gyakorlat engem, mint önöket és az a tény, hogy még mindig sor kerül rá, és ilyen magas az áldozatok száma, nem csak Európán kívül, hanem még Európában is. Én is nemrégen láttam ezeket az adatokat, és egyáltalán nem tudtam arról, hogy ez a barbár gyakorlat ilyen-milyen gyökerezik a mi kontinensünkön figyelembe vettem minden eszközt, amely rendelkezésünkre áll Európában és a tagállamainkban. Meg kell mondanom, hogy a tagállamok joga lehetővé teszi számukra, hogy az igazságügy üldözze ezt a gyakorlatot, még akkor is, hogyha ö, nincs ilyen jogállás a büntető törvénykönyvben, tehát nem szerepel a női nemi szervek csonkítása, mint külön jogállás, de azért bűncselekménynek minősült, mint súlyos testi sértés, amely tartós egészségügyi károsodást okoz és hasonló tényállások léteznek, tehát jogi lehetőség létezik, és ezeket alkalmazniuk kell az országoknak. Zéró toleranciáról beszélünk a női nemi szervek csonkításával kapcsolatban. Ugyanakkor, amíg zéro toleranciáról beszélünk, a bűncselekmény tekintetében ez magától értetődik, erről nyilván vitázni sem kell. Amikor a női nemi szervek csonkításáról beszélünk, gyakran találkozom olyan érvekkel, hogy hát ez hagyomány, ez már évezredek óta így van, és egyik napról a másikra nem lehet kiírtani, hiszen a kulturális hagyományokat támogatni kell, Ugyanakkor ez a hagyomány éles ellentétben áll az Európai Unió minden hagyományával és értékével. Tehát eszközeink vannak, büntetőjog, a menedék, jogkal kapcsolatos jog, amely kövé, kötelezővé teszi a tagállamok számára, amikor menedékjogi folyamatot folytatnak le, hogy külön odafigyeljenek a különösen hátrányos helyzetű személyekre, különösen a nőkre, lányokra, akik őket ez a kockázat fenyeget, hogy áldozatává válnak ennek a gyakorlatnak, tehát rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, amelyekre szükségünk van. Hallottam, hogy a bizottságnak nincs joga, hogy nyomást helyezzen a tagállamokra, ugyanakkor joga van, hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy ne késlekedjenek a jog alkalmazásában, hogy felépjenek egy gyakorlat ellen. Ugyanakkor nehéz egy jelenség ellen fellépni, ha nem tudjuk pontosan, hogy mennyire elterjedt a probléma, milyen, mekkora kiterjedése egy statisztikai adatot idéznék a tagállamokban, egyes államokban valóban nagyon súlyos probléma. Egyes tagállamokban a legutóbbi, legfrissebb adatok szerint 2007-es adatok, tehát nincsenek friss adatok. Nem értem, hogy miért nem igyekszik minden tagállam felmérni a helyzetet, és még a létező adatok is sokszor csak becslések nagyon nehéz valóban megbízható adatot gyűjteni ebben a témában. Ezért még fontosabb, hogy a megfelelő ügynökségekkel együttműködjünk. Hallottunk egy új stratégiáról, ö, ö, egyenlő jogokat a férfiak és a nők számára, ez a stratégia címe és ennek van egy fejezete, mely a nők és a lányok elleni erőszak elleni küzdelemről szól. Remélem, hogy ez lehetővé teszi számunkra, hogy konkrét lépéseket tegyünk. A, ö, ugyanakkor tapasztalatom ö, szerint egy akcióterv nem megbízható, ha az adatok nem megbízhatók, amelyeken alapul. Ezen még dolgoznunk kell. Ennyit szeretnék pillanatnyilag erről mondani. Azt hiszem, hogy rendszeresen vissza kell térnünk erre a kérdésre, amely nagyon komoly kérdés, és nem csak itt a plenáris ülésen, hanem bizottsági, szakbizottsági üléseken is rendelkezésre állok, és beszámolok a bizottság tevékenységéről, és megértem, hogy konkrét lépéseket várnak. Köszönöm. Köszönöm.